Right, okay. Could you, could you please take your seats and we'll... Azt kérem mindenkitől, hogy foglalja el a helyét. Sustainability of public finances. És a közfinanszírozás fiskális fegyelméről fogunk beszélni. Rendkívül fontos dolog az idő is, úgyhogy mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy nagyjából két perce van mindenkinek a hozzászólásra, de természetesen attól is függ, hogy hányan kérnek szót. Úgy tűnik, hogy a korábbi vitából is átvettünk, át kellene venni a felszólalókat, de természetesen ez egy egészen más jellegű téma volt, úgyhogy ha valaki itt e témára felkíván szólalni, az kérem újra adja be a jelentkezését. Egyébként nem lesz megfelelő helyen a felszólalásuk. E vitában a következőképpen járunk el. Két EP előadó van, akik az úgynevezett kettős csomaggal, a two pack foglalkoznak, ami a hatos csomagból származik. Jean-Paul Gózőz és Eliza Ferreira fog rövid előadott, előadást tartani, és ezt követően a parlamentek előadóinak adjuk meg a szót. Az egyik a Litván Parlament Költségvetési Bizottságának elnöke, másrészt pedig az osztrák Nemzeti Tanács Költségvetési Bizottság elnök helyettesének Krémer úrnak. Ez után kezdjük meg a hozzászólások sorát. Kérek tehát mindenkit arra, hogy ha itt e is hozzá kíván szólni, akkor legyen szíves újra jelentkezzen. Köszönöm szépen. Ezzel meg is adom a szót Jean-Paul Gozeznek. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Lamesz úr, elnök úr azt mondta, hogy itt a megszigorítások barátai vesznek részt. Ezt, ennek talán negatív hatása volt a résztvevőkre, de ennek ellenére mégis beszéljünk erről a két paktumról, a két rendeletről, amelyet a bizottság javasolt, és amelyek a hatos csomagot egészítik ki. Én a gazdasági felügyelettel kapcsolatos jelentésért vagyok felelős, és itt azokról a tagállamokról van szó, amelyek az eurozónán belül különböző gazdasági költségvetési nehézségekkel küzdenek. Ez összefügg az állam adósságokkal, ez az egyik legnagyobb probléma jelen pillanatban az EU előtt. Ennek le kell vonni a tanulságait, javaslatokat kell tenni, meg kell nézni, hogy az államok túl eladósodásának mi is volt az oka, nem is szükséges erről további részleteket adjak, vagyis arról, hogy milyen eh, kihatása van ennek a gazdasági, szociális és foglalkoztatási politikára. Ennek alapján a bizottság eh, úgy találta, hogy a hatos csomagterv intézkedéseit még meg kell erősíteni azért, hogy a stabilitás és a gazdasági növekedés erősödjön az EU-n belül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy néhány államnak pénzügyi támogatást kell kérnie emiatt. A preventív intézkedések természetesen kívánatosabbak lettek volna, de az EU-nak nem voltak meg a megfelelő eszközei. És ezt a hiányosságot kívánja áthitalni az a két szöveg, amelyről most vitázik a parlament. Jelenlegi stádiumban a bizottság javaslatai, ami az első szöveget illeti, nem jelentenek nagy módosítást. Azt is szeretném még jelezni, hogy az ECOFIN tanács utolsó ülésén állást foglalt a jelentésről, de nem módosította jelentősen a bizottság javaslatait. Ennek ellenére a parlament részéről kiegészítések történnek majd, és bizonyos gondolatok fogalmazódnak meg. Ami a kiegészítéseket illeti, a jogi helyzetet kell tisztázni a kormányközi szervezettel kapcsolat, tervezettel, szerződéssel kapcsolatosan. Azt javasoljuk, hogy vegyük ebbe bele azon intézkedéseket, amelyek fontosak a szerződésben, kivéve az aranyszabályt, mert az arány, aranyszabály tulajdonképpen a részvényesek paktumára vonatkozik. Vagyis a kormányközi szerződés, szerző, szerződés rendelkezéseit illetően ennyit szerettem volna elmondani, ezt a szerződést még nem ratifikálták a tagállamok. Az ECOFIN azt is kérte, hogy a tanács beleszólhasson azokba a javaslatokba, amelyeket a bizottsághoz a megerősített felügyeletről. Furcsa, hogy az eredeti szöveg nem utal a tanácsra, és még az furcsább számomra, hogy a tanács nem is kérdezi meg, hogy ez csak feledékenység miatt történt, vagy mi volt ennek az oka, hogy ők kimaradtak. Van egy javaslat a jelentésemben, erre utalnék. A parlament elnökök értekezlete kedvezően nyilatkozott erről. Mégpedig arról van szó, hogy vonjuk le a következtetéseket a mai helyzetből, mégpedig abból, hogy néhány állam már a fizetésképtelenség küszöbére érkezett, és ezek az államok már nem tudják a további nyomást elviselni, ha nem hozunk bizonyos védelmi intézkedéseket. A rendelet szerint jogi védelmi rendszert kell létrehozni az államokban, és ennek alapján kis idejük lesz az államoknak arra, hogy a szükséges kiigazítási terveket kidolgozzák. Ez olyan javaslat, amelyre még valószínűleg visszatérhetünk, és amely majd nagy vitákat fog kiváltani, hiszen a fő probléma az, hogy ez a rendelkezés hogyan illeszthető össze a demokratikus elvekkel, melyek az európai államokat irányítják. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Az órát működtetni fogjuk azért, hogy ne lépje túl senki a megadott időt. Ferreira kollégán következik. Kérem, hogy 5 percet beszéljen. Köszönöm szépen, elnök azt. Ahogy Guzesz kollega elmondta, az Európai Parlament igen aktívan vett részt a többi európai inter, intézménnyel a hatos csomag tárgyalásában, ami most lépett hatályba a záró eljárásban voltunk, pont akkor a, cél előtt, amikor ugye 2011. november 23-án publikáltuk, amikor a bizottság két újabb rendelettervezetet is előadott annak érdekében, hogy erősítse az eurozóna tagállamainak pénzügyi ellenőrzését. Erről a két szövegről szeretnék most beszélni, hiszen most is ezen dolgozunk. Időközben pedig a régiós szerződés, ahogy kollégám is említette, a kormányzati fejlődés, kormányzati szerződés is átalakul, ezen is dolgozunk. A munka céljának tekinthetjük egyebek között azt is, hogy ezt a szerződést a többi szöveggel összhangba hozzuk. Ezt a kettős csomagot nagyon hasznosan kell, úgy kell tudnunk meghatározni, hogy ez hasznos legyen. Kozesz kollega is említette, én magam pedig a rendeletnek, annak a rendeletnek vagyok a jelentéstevője, amely 821-es nevet viseli, így is lett ismert, és tulajdonképpen a költségvetési tervezés határideit tartalmazza, és azt, hogy milyen további információkat kérhet a bizottság az ellenőrzés végrehajtása érdekében. I, mindennek a célja az, hogy az Európai Uniós költségvetési célok betartásának hiányából adódó válságot el lehessen kerülni négy célkitűzést emelnék ki. Egyrészt fontos az, hogy közelítsen, közelítsen mindez az európai szemeszterhez az európai szemeszterek és a nemzeti költségvetések között egyfajta konvergenciára van szükség, de nem szabad egy közben a nemzeti felelősséget elveszíteni. Nem lehet azt a felelő, lehetőséget sem feladni, hogy beavatkozzanak, aktivizálódjanak. A költségvetési eljárásnak ez egy legitim eleme. Nagyon fontos, hogy a bizottsági tervezetben így módosuljanak a rendelkezések, hiszen kell, hogy legyen idő arra is, hogy a jogalkotási folyamat menete ne legyen hosszú, és a demokrácia érvényesülhessen. Nem csak itt, hanem a költségvetési folyamat demokratikus alapokon mehessen a tagállamokban is. Ez az első dolog. A másik a bizottság előjogai amit a parlament, er, ami a parlament is er, erősödését is jelenti, a másik pedig nem csak ez önmagában, hanem az is, hogy a nemzeti legitimitásokat, nemzeti szuverenitást védjük. A jövőben pedig védeni kell a tanács szerepét is. A tanács feladata az egyensúly biztosítása, hogy egyensúly legyen a különböző tagállamok és az Európai Unió intézményei között egyrészt, másrészt pedig a különböző intézmények között, bizottság, tanács között, a nemzeti parlamentek és az európai parlamentek között. Ez tehát a második célkitűzés. De van egy harmadik is. Fontos az, hogy koherens legyen az eljárás. A költségvetési eljárást ugyanis egyeztetni kell azokkal az ajánlásokkal, amelyeket jelenleg még európai szinten dolgoznak ki. Nemzeti szinten arra van szükség, hogy nemzeti reformprogramokat hajtsunk végre, stabilitási és konvergencia programokat hajtsunk végre. Európai szinten pedig értékelni kell Európa gazdasági teljesítményét. Meg kell határozni, hogy hogyan lesz gazdasági növekedés, munkaerőpiac alakítása, és az egyenlőtlenségek kérdése is ide tartozik. A bizottság tehát értékeli a költségvetési eljárást, minden egyes ország eljárását. Ezen elemzés során nem csak a kiegyensúlyozott költségvetés célkitűzését és a konvergenciát kell tudnunk szem előtt tartani, vagy a kiegyenlítési pályát az adott esetben kialakuló egy, egyensúlyhiányokra, hanem megfelel, meg kell feleljen mindez a több évi jellegű tervezésnek is, a több éves tervezésnek is. Meggyőződésünk, és ez már a vége felszólalásomnak, hogy tehát meggyőződésünk az, amiről a, az elnökök konferenciája is tárgyal, hogy a megerősített költségvetési ellenőrzés további intézkedésekkel kell, hogy együtt járjon koordinálni kell az államadóságokat illetve az államadóságok kezelését. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy olyan utat találjunk, amelyen hatékonyabban tudunk fellépni az államadóságok ellen. Kell egy további alap azon országok számára, amelyek még nincsenek benne a különböző új programokban. Ez a negyedik célkitűzés, és az Európai Parlamentben ezért fogunk dolgozni, hogy sikeresen tudjuk lezárni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Riesz úr Lettországból. Cénem a priekšsēdētājs Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A növekedés segítő fiskális konszolidáció, ez lehetséges? Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nem lehet ezt a két folyamatot összeegyezteni, tetni, és talán a lehetetlen próbáljuk megvalósítani. A fiskális stabilitás a kulcsa a megoldásnak véleményünk szerint, és az egyensúlyt kell létrehozni ahhoz, hogy a következő lépést megtehessük, vagyis hogy a válságból kikerüljünk. Erősítenünk kell a szolidaritást, és a fenntartható növekedést kell elősegíteni, a foglalkoztatást az EU-ban. A tartós reformok, a munkanélküliség ellen, a fejlődés érdekében. De meg kell állapítani, hogy az elmúlt két évben nem volt javulás e téren Gondolom, hogy egyet értünk azzal, hogy a strukturális reformok, fenntartató reformok meglehetősen kellemetlen folyamatokat jelentenek. Viszont három előfeltételnek kell itt egyet tenni, eleget tenni. Először is a reformokat koherensen kell bevezetni, továbbá meg kell szerezni a társadalom támogatását és egyetértését. Ezeket nem lehet alulbecsülni, ezeket a szempontokat. Nem elméleti konklúziókról van szó, ezeket Letországban, országomban a gyakorlatban is kipróbáltuk. Túl hevült a gazdaság, 2009-ben, és egyéb problémáink is voltak, ez azután sikerült Dombrovskis úr kormányával ezt megoldani a fiskális konszolidációval és a nemzeti valuta árfolyamának megfelelő beállításával. A költségvetési deficitet csökkentettük, a GDP növekedése 5,3% volt 2011-ben, azon öt tagállam között vagyunk, amelyek esetében a hitelminősítők 2011-re a legmagasabb növekedést írják, jósolják. Lettország stratégiája, válság kiküszöbölési stratégiája gyorsabb fejlődést hozott, mint ahogy azt terveztük. Az állami deficit alacsonyabb lesz. Visszatérve a hozzászólásom elején felvetett kérdésre. Megerősíthetem, hogy Lettország példája azt mutatja, hogy a konszolidáció, fiskális konszolidáció a növekedést is magával hozhatja. Az biztos, hogy ezt bármely ország esetében mechanikusan nem lehet alkalmazni, de valószínű ez a tapasztalat másoknak is hasznos. Hölgyeim és uraim, tavaly egy sor gazdaság irányítási csomagot, intézkedést fogadtunk el, el a six packet, a hatos csomagtervet, a bizottság fontos intézkedéseket tett, fiskális reformot fogadtunk el a helyzet normalizására, és a költségvetési eladósodás csökkentésére. Szeretném kiemelni, bár ezeket az eszközöket az EU-zónára tervezték, Lettország ország mégis tiszteletbe tartja, a mi országunk szeretne az euró övezetbe kerülni. Az Európai Bizottság és az IMF elfogadta ezeket a terveket, de vajon nem térünk vissza a régi gyakorlatra, vagyis arra, hogy többet költünk, mint amennyi a bevételünk? Három jogalkotási tervezet született a kettes csomagtervel és a fiskális megegyezéssel együtt hangsúlyozni kell, hogy Lettországnak sikerült olyan intézkedéseket hozni, amelyeken Európa most még csak gondolkodik. Lettország habozás nélkül aláírta a megállapodásokat, mert tudjuk, hogy csak így sikerül a válságból kikerülni. Mit jelent ez konkrétan? elfogadtuk a törvény módosításokat a költségvetési fiskális irányításról, és hozzálátunk időben a költségvetés elkészítéséhez. Minden évben megszabjuk a következő három év kiadásait előre, és a fél időben pedig ellenőrzést végzünk a költségvetési kereteken belül a törvényhozási munka az alkotmány megváltoztatásával kezdődött, ami erősíteni fogja a kiegyensúlyozott költségvetést, valamint most dolgozunk a fiskális fegyelemmel kapcsolatos törvényen, mely szerint a fiskális feltételek számszerűsítve lesznek, az éves költségvetési gyakorlat szempontjából. Első olvasatra ezt már elfogadta a parlament, és kiegyensúlyozott költségvetési körülményeket teremt mindez megfelelő fiskális aporta. Döntést hoztunk, még mielőtt a végső költségvetési tervet elfogadnánk, biztosítani kell a fiskális megállapodással való egyezését, mégpedig úgy, hogy a növekedési feltételek megfelelőek legyenek az automatikus korrekció és a növekedés szempontjai. Ezek a rendelkezések, a költségvetési rendelkezések a fiskális megállapodással összhangban vannak. A lett parlament szerint a fiskális megállapodás szerint minden nemzeti parlamentnek részt kell tudnia vennie a vitákban és a döntésekben azért, hogy fiskálisan stabil, gazdaságilag fenntartható Európa jöjjön létre. Remélem, hogy a rövid hozzászólásom meggyőzte önöket. Fiskális konszolidáció segítheti a növekedést, de ehhez a társadalom támogatására van szükség. Köszönöm szépen. Hadd emlékeztetek mindenkit arra, hogy öt, öten kértek szót, tehát nem szorít bennünket az idő. és meg lehet, hogy nem akartak felszólalni eredetileg, de hogyha meggondolnak magukat, jelezzék. Most pedig megadom Kreiner úrnak az osztrák parlament részéről a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az elmúlt években mi, a parlamenti képviselők igyekeztünk megfelelő választ adni a 2008 őszén Európát és a világot elérő pénzügyi válságra. A pénzügyi válságból gazdasági válsággá vált, és sok országban még nőtt a munkanélküliség, a fiatalok körében különösen, tehát munkanélküliségi válság is lett, és államadósági válság. A fő, krí, a fő oka a krízisnek a nem szabályozott piacok voltak, Ráadásul az eurózóna gazdaságai között egyenlőtlenség működött, harmadsorban pedig a jövedelem és a vagyon egyenlőtlen módon került elosztásra. Először, ami a szabályozatlan piacokat illeti. Sok fontos lépést tettünk, hogy jobb szabályozást érjünk el, mint a krízis előtt, egy-két lépés még előttünk áll, de egy nagyon fontos lépést már befejeztünk. Ez pedig nem más, mint hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót létrehozzuk, kivessük. Ezzel a pénzügyi piac, a pénzpiac hozzájárul azon károk megtérítéséhez, amelyet társadalmainkra, gazdaságainkra szabadítottak. Másodszorban a gazdasági egyensúly megteremtése. Nos, a fiskális csomag, a kettős csomag, a hatos csomag, az európai szemeszter, ezek mind-mind nagyon fontos lépések, melyeknek célja az, hogy az átláthatóságot megteremtsük és növeljük, már amennyiben az átláthatóság növelhető. Talán átláthatóbbá tegyük az átláthatóságot, és a pénzügyi felügyeletet is biztosítsuk. Ugyanakkor ezt a megerősített eh, átláthatóságot, a felügyeletet és a bizalmat arra kell használni, hogy megváltoztassuk országaink finanszírozását és refinanszírozását. Vagy közvetlen LKB finanszírozással, vagy ERO kötvényel, vagy ESM-mel. Ez most másodlagos kérdés. A fontos az, hogy előrelátható és alacsony kamatozású, a pénzpiacoktól független finanszírozási eszközökre van szükség, amikor országainkat finanszírozzuk és refinanszírozzuk. Harmadik észrevételem a jövedelem és a vagyon igazságta, egyenlőtlen elosztása. Sajnos társadalmainkban tovább nőtt a szakadék a gazdagok és a szegények között, a munkából való jövedelmet sokkal jobban megadóztatjuk, mint a, tört, a tőkéből vagy a vagyonból vagy, mint amit a vagyonra vetünk ki. De azt gondolom, koordinálni kell politikánkat annak érdekében, hogy mindenki kivegye részét a társadalom terheiből. A pénzügyi tranzakciókra kivetett adó az egyik formája lehet a e célnak, e cél elérésének, de ez csupán egy lépés. Hogyha figyelembe veszük, mit tettek az USA-ban annak érdekében, hogy az társadalom felső egy százaléka is kivegye a szerepét a társadalom finanszírozásában. Nos, um, Roosevelt tett ebben uh, a New Deal-ben jelentős lépéseket. Egész egyszerűen nagyobb uh, igazságosságot kell teremteni az adórendszer segítségével gazdagok és szegények között. Összefoglalva, Fontos lépéseket tettünk az egyensúlytalanságok kiküszöbölésében, a jobb szabályozás megteremtésében, de még sok feladat áll előttünk. Négy dolgot emelnék ki. A pénzügyi tranzakciókra vettett, kivetett adó, aztán a pénzpénzektől való független finanszírozás, harmadsorban a társadalom felső 1%-a vegye ki részét a társadalom terheiből, végezetül pedig a nagyobb foglalkoztatással és a növekedéssel lehet meghaladni a pénzügyi és gazdasági válságot, nem csak eh, takarékoskodással, persze mi is takarékoskodunk Ausztriában, de épp olyan fontos az is, hogy beinduljon a növekedés eh, országainkban, és ne nőjön, hanem épp hogy csökkenjen a munkanélküliség. Egy olyan országból jövök, ahol viszonylag összevetésben alacsony a munkanélküliség, de számunkra ez még mindig túl magas. Még az EKB, e az Európai Központi Bank egy döntéshozója a Wall Street Journalnek adott egy interjút, és azt mondta, hogy Európa szociális jóléti modellje eltűnt. Nem hiszem, hogy eltűnt. Nem hiszem, hogy eltűnt volna, nem hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy azon országok, amelyekben a szociális modell erős hagyományjal rendelkezett, jobban vészelték át a krízist. A következő választásokban én se nem látok problémát, se nem látok veszélyt, inkább az a probléma, ha nincs választás. Demokrata vagyok, így gondolkozom. Harmadsorban reggelente nem olvasom a tőzsdejelentéseket, és sokkal inkább azt javaslom mindenkinek, hogy a munkanélküliségi statisztikákat olvassa reggel. Köszönöm szépen. Okay, thank you very much, everybody. We can now move on. És akkor most áttérhetünk a résztvevők hozzászólásaira. Teljes mértékben nemzeti képviselők hozzászólásaira van szükség, így tudják az előadók is munkájukat elvégezni megduplázódott a szót kérők száma, úgyhogy újra életbe lép az időkorlát. Philip Martinit kérem először a francia szenátusból. Köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Az első Ferrera asszonyhoz, aki az előbb, az előbb hozzászólásában szólt az állami adósság alapról, amely azon államok esetében jönne létre, amelyek még nincsenek nehéz helyzetben. Hogy lehet ezt összekötni a jelenlegi intézkedésekkel? Elnök asszony, mindenképpen szeretnék hangsúlyt helyezni arra, hogy mennyire fontos szerintem a költségvetési terv, tervezet, ez az európai anyagokban megjelent, vagyis ezt a tervet legkésőbb október 15-én kell leadni a következő évre nézve, és középtávú költségvetési terveket is be kell terjeszteni legkésőbb április 15-én. Ami az éves terveket illeti, meg kell érteni, hogy a folyamatnak közvetlen következményei lehetnek. Ez ebben semmi megdöbbentő nincs, ennek mindenképpen a nemzeti törvényhozási folyamatra közvetlen kihatása van, hiszen ez egy kétirányú folyamat. A kormánynak, amikor ősszel a költségvetési tervezetet vitatják, akkor módosítania kell esetlegesen ezt a tervet a vitát követően. Szükség lenne arra, hogy pontosítsuk a költségvetési tervben szereplő jelzéseket, vagyis a következő évre vonatkozó tervekről van szó. Ezek lehetővé kell, hogy tegyék az EU intézmények számára, hogy konkrétan lássák, milyen kiadások hogyan alakulnak, valamint milyen feltételek mellett alakulnak ezek a kiadások. Nem elég itt egy normát megszabni. Ezen túl kell menni, mégpedig képesnek kell lenni arra, hogy dokumentumokkal támaszuk alá a fejezetenkénti kiadásokat érdemes lenne kommentárokat fűzni ehhez. Elmondom, hogy Franciaországban sajátos a helyzet, mert két pénzügyi tervet vizsgálunk minden évben, az egyik az állami költségvetés, a másik pedig, amelynek Yves Bűr úr az előadója a nemzetgyűlésben, ez pedig a társadalombiztosítási terv. Ez meglehetősen kivételes, ennek a struktúrája európai szinten. Ami a két irányú folyamatot illeti, hogyan kell ezt akkor megvalósítani a költségvetési terven belül az EU a két dokumentumot egyesíteni fogja, összevetti, főként a bevételek szempontjából? Hasznos lenne erről részletesebben beszélni. Ami pedig végül a programozást illeti, költségvetési programozást, Van egy olyan pont a szövegben, amelyet nem értettem meg. Mi a különbség a középtávú költségvetési tervek és a stabilitási programok között, ahogy ezeket eddig létrehoztuk. Ezt úgy kell érteni, hogy az első a második helyébe lép, vagy pedig melyek a módszertani különbségek a két dokumentum között? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Sokat segítene nekünk, hogy ha a kérdéseket, javaslatokat együtt ismertetnék. Linda Harrison következik az Egyesült Királyságból, aki az EU gazdasági ügyek albizottságának elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is az európai szemeszterrel kapcsolatban hadd mondja el, hogy én az ellenzék tagja vagyok, de a korábbi David Leddington Európa eh, miniszterelnök alatt a korábbi eh, kormányzatban valóban eh, ő csatlakozott az európai szemeszterhez. Én korábban az EMAG bizottság tagja voltam az Európai Parlamentben, és akkor még a széleskörű gazdasági útmutatókról beszéltünk. Azt hiszem az európai szemeszter ennek a projektnek egyfajta magasabb szintű verziója, amit az előzőt nem ültettek teljesen át. Tavaly márciusban adták ki a pénzügyi válságról az első jelentést, sajnos nem volt benne politikai határozottság úgy gondoltuk, hogy nem volt el, ahhoz sem elegendő, hogy az országot meg, megfelelően meglökje, hogyha valamelyik ország esetleg a mélyben van. Az ezt követő jelentést múlt hónapban adták ki, amit önök is nyomon követhettek, és ebben azt mondták, hogy a növekedés az Európai Unión belül, a növekedés és versenyképesség a prioritás. Szeretném elmondani azt is, hogy Barozó elnök az egységes piac beteljesedésével kapcsolatban is azt mondta, hogy ez fontos. Egy dolgot azonban elfelejtettünk a növekedéssel kapcsolatban. Ez pedig az, hogy az egységes belső piacot előbb telje, be kellene teljesítenünk. Tehát ezt még nem sikerült teljesen kialakítani, ha így lett volna, akkor most nem lennénk ebben a bajban. A második dolog az Európai Központi Bank. Látjuk, hogy a minősége milyen, látjuk, hogy két banknak ad hitelt. Ez nagyon hasznos a segítsége, de nem tud a korlátain túllépni a saját alapszabályzatának által meghatározott határokon. Az, e, a projektkötvények, az eurókötvények, amelyeket misztérikus módon visszavontak, és most Barozó elnöktől a projektkötvényekről hallunk a magánszektor támogatására. Ez nagyon fontos lenne, hiszen fontos része lehetne annak, hogy sokkal versenyképesebbé váljon az európai gazdaság. Üdvözöljük ezen kívül a legutóbbi jelentésben a hármas csomagot, hogy megmentsük Görögországot nagyobb összeggel, ugye nem tudjuk, hogy egy billiárd vagy 750 milliárd, de konszolidálni kell a bankokat. Bár az Egyesült Királyság kormányzata úgy határozott, hogy nem írja alá a bizottság óvó tekintete és a 27 tagállam pénzügyi miniszterenek előterjesztett fiskális megállapodást, mégpedig azért nem, mert az Egyesült Királyságban a félelmek vannak arra vonatkozóan, hogy az egységes piac integritását veszélyezteti. Ez pedig úgy gondoljuk, hogy akkor fogjuk megvédeni a piacot ugyan nem írjuk. Eh, mi úgy gondoljuk, hogy akkor védjük a piacot, ha aláírjuk ezt. Nem tudjuk, hogy a kormányzat mit tesz, de reméljük azt, hogy a pénzügyi szolgáltatások és a pénzügyi tranzakció adót aláírja majd a kormány. Ez is ugyanis eh, a saját források ösztönzése lehetett volna. Szerettük volna Barozó elnök úrtól azt is hallani, hogy miért száll szembe nem csak a gazdasági igaz, ö, főigazgatóság, hanem a költségvetési főigazgatóság véleményének, és tulajdonképpen a hatástanulmánynak is, amit a pénzügyi tranzakcióadóval kapcsolatban eredményként megkaptak. A múlt héten volt a biztos nálunk is a szakbizottságban, és talán akkor beszélhetünk majd a brit gyakorlatról is, és annak átalakításáról. Az államadóságokat besoroló cégekkel kapcsolatban is sok mindent lehetne tenni, de úgy gondoljuk, hogy rossz lenne az, hogyha a hitelminősítő intézetek ne lennének az Európai Unióban. A több éves pénzügyi keretekkel kapcsolatban a költségvetésről az a véleményünk, hogy ennek mobilizálnia kell Európát, rugalmasságot kell tartalmaznia, biztosítani azt, hogy a 2020-as program víziója ne mossa félre az olyan kérdéseket, mint például a kohézió. Végül pedig jobban szeretnénk, ha meghatároznák azt, hogy mi az európai többletérték. Ér, hogy megértsük, hogy miért kell európai szinten a nemzeti költségvetések szintje mellett is valamit elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyian. Ha ilyen hosszan beszélünk, akkor nem lesz idő a válaszokra. De hát, de hát mégis akarunk hallani minden hozzászólót, úgyhogy ez a dilemma. A Portugál Költségvetési Szakbizottság elnöke lesz a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Szeretném az Európai Parlament parlamentek és parlament és a nemzeti parlamentek kollégáit üdvözölni. Nos, Lamasz úr elnök legutolsó pontjával egyetértve, és az itteni javaslatokkal is egyetértve mi is szeretnénk bővíteni a nemzeti parlamentekkel való párbeszédet. A portugál parlament költségvetésében, költségvetési pénzügyi és európai szakbizottságában nagyon figyelt a hatos csomagra. Az itteni képviselőink közül ketten részt vettek az ülésen is, most pedig már a kettes csomagról kell beszélni. De egy olyan országot képviselek, ahol igen egyértelmű a szociális és pénzügyi konszenzus. Készen állunk arra, hogy kiigazítsuk a költségvetésünket úgy, ahogy a kormány azt korábban letárgyalt. Felmerült a kérdés, hogy mire van szükség, mi a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy ez az ülés van nagyon fontos pontosan ezért, hiszen az európai szemeszter ahhoz, ahhoz járul hozzá, hogy több Európa legy- lehessen, és időben tud, egy időben reagáló Európa lehessen. Nyilvánvaló, hogy most a probléma az európai válasz problémája. Nem olasz kérdésről, nem holland, görög vagy portugál kérdésről van szó, hanem európai problémáról. És ehhez sokkal több egyetértésre és kevesebb nacionalizmusra van szükség. Jobban kell egyeztetni a politikákat, és nagyobb szolidaritásra van szükség. Sokkal kevesebb izoláció támogatásra és kevesebb nacionalista felfogásokra. Éppen ezért én a költségvetési szerződésre pillantok, amelyet e héten fogunk aláírni. A hatos csomagra, a kettes csomagra, és mindarra, ami most van előttünk. Meg kell, hogy állapítsuk ezek alapján, hogy elsősorban a költségvetési koordináció lesz fontos, minden másnál fontosabb. De mégis nagyon fontos lenne, hogyha a hasonló indítatásokkal az adópolitikát is egyeztethetnénk. Nagyon sok vállalat van például Portugáliában, tőzsdei vállalat, amely adóparadicsomokba viszi az Európai Unió adóparadicsomaiba a székhelyét. <clears throat> Még nincs, nem látok megfelelő erőfeszítéseket arra, hogy a gazdasági növekedési politikát tovább vigyük. Nem látok erőfeszítéseket arra, hogy a munkanélküliség ellen fellépjünk. Nincs elegendő erőfeszítés, még nem elegendő az erőfeszítés, amit tettünk a pénzügyi ágazat szabályozására sem. Nincs ezeken a területeken még európai szintű beavatkozás. Ez azon is látszódik, hogy nagyon nehéz volt az európai tranzakciós adót meghatározni, vagy az, az euró alapú hiteleket bevezetni. A bizottság elnöke azonban azt mondta, hogy most a projektkötvényekről kell majd határozni. Az európai szemeszter csak akkor lesz a gazdasági koordináció mellett a több Európa egyik előmozdítója, hogyha nem, fel, nem felosztjuk Európát, ha nem olyan Európa a cél, ahol a nagyországok a stabilitási egyezmény szabályait fölrúgják, és aztán azt mondják, hogy a probléma az csak egy-két állam problémája, nem pedig mindannyiunké. Persze nemzeti erőfeszítésekre is szükség van, amelyeket látni is kell. Portugáliában éppen ezért nagyon intenzív belső vita folyt. De készek, készen állunk arra, hogy takarékoskodnunk kell, de hát kell egy gazdaságnövekedési politika is, és a munkaerőpiachoz is egy politika, amit csak szolidárisan lehet megvalósítani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most a román szenátus részéről Varián Tütyű úr kapja meg a szót. Elnézést, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. Se olvasni nem tudok, sem helyesen kiejteni nem tudok. <clears throat> Igen, ez egy örmény néve, mondja a felszólaló, tehát ez bizony nehéz kiejteni. Úgy gondolom, Mégpedig én személyesen úgy gondolom, hogy a two-packet és a six-packet, a kettős és a hatos csomagot a fiskális kompakt szerződéssel együtt kell szemlélnünk, hiszen ennek a pénzügyi szabályokat tartalmazó szerződésnek a kihatásai messze menőek. Nagyon hálás vagyok ezért a vitáért, mert be kell vallanom önöknek, hogy a mi országunkban ilyen vita nem zajlik. Érdemes volna éppen ezért a szerződés egy-két szempontjait, szempontját megvilágosítani. Például, mit jelent a hármas cikkben a medium run, vagy középtávú kijelentés, vagy hogy hogyan működik a hetes cikk által körvonalazott eljárás. De szeretnék felvetni még egy kérdést. Azért fontos ez az új szerződés, mert két új kulcs indikátort vezet be, amelyeket ez ideig nem definiálta kellőképpen. Az egyik a strukturális deficit. Nyomon követtem persze az Európai Tanács és az IMF számadatait, és a strukturális deficitre kiterjedő számadatok nagyon különböznek Románia tekintetében. Nagyon nagy különbségek mutatkoznak 2008-2009-ben tekintetében. Itt a GDP-re vetített arány másfél százaléka a különbség az Európai Bizottság és az IMF számításai között. Mindez azt jelenti, hogy a módszertán nem teljesen világos, hiszen hogyha 0,5%-os strukturális deficitről beszélünk, akkor a módszertant kell egy, egyértelművé tennünk és pontosítanunk másodszorban. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb indikátor a potenciális GDP, hiszen minden más ezen kulcs koncepció körül forog, a potenciális GDP koncepció körül. Vagy az output gap fogalmát is használhatnám. Nincs igazi módszertanuk arra, hogy a potenciális GDP-t hogyan értékeljük. Országomban, hazámban, hogyha a 2%-os potenciális GDP-t veszük figyelembe, akkor veszélyeztetjük annak az esélyét, hogy tovább fejlesszük országunkat a jövőben célunk az EU-val való belépéssel az volt, hogy csökkentsük a szegénységet és csökkentsük a különbséget az EU átlaga és a mi országunk között. Nem értem, hogy lehetne ezt megíteni a meglévő szabályokkal. Kérdésem a következő. A Fiscal Compact vitájában figyelembe vették-e minden országra kivetítve a lehetséges szenáriókat? Azt tehát, hogy ez a fiscal compact milyen kihatással lesz az egyes országokra. Nem csak a nominális konvergencia, hanem a real, a valós konvergencia tekintetében is. Very much. Köszönöm szépen. Most a, az Egyesült Királyság alsóházából Kes úr kap szót, aki a szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm. Nos, voltak éppen aggályaink mindezzel kapcsolatban a koerzió kérdése körül forog, és visszautat utal az előbb megtett észrevételémre. Úgy gondolom, hogy a koerzió kérdése nagyon nagy problémát jelent a nemzeti parlamentek számára, és az Egyesült Királyság parlamentjé nevében kijelenthetem, hogy aggaszt bennünket, illetve fontosnak tartjuk, hogy az adók kivetésének joga a nemzeti parlamentek jogkörébe maradjon, hiszen az emberek az általános választásokon épp ezért szavaznak képviselőjelöltekre. Megvizsgáltam ezt az anyagot, melyet az Európai Parlament adott ki, és azt kell, hogy mondjam, nem tudom, más is beletekintette, de azt mondhatom, hogy ők az Európai Pénzügyi Konferenciáról beszélnek. És azt mondják, hosszú, komplex és nagyon érzékeny politikai tárgyalások voltak szükségesek, lesznek szükségesek ahhoz, hogy az unió végső státusát kialakítsuk és megadjuk neki. Nagyon figyeljünk az ilyen megfogalmazásra és a mögötte rejlő szándékokra. Vagy például az a megfogalmazás, hogy a nemzeti miniszterektől azt várjuk el, hogy az Európai Parlament előtt beszámoljanak az EU-val szembeni kötelezettségeik teljesüléséről. És a következő bekezdés világosá teszi, hogy a nemzeti miniszterek, csak a tagállami miniszterek, csak a tagállami parlamenteknek kötelesek elszámolni. Nos, úgy gondolom, hogy azáltal, hogy futógé, futószalagon gyártják a törvényeket itt Európában, mégpedig demokrácia hiányos módon, hogy nem mondjam, a demokratikus módon, ugye még a minősített többségi szavazást nem vezették be, és ez a így küszöb alatt az adópolitika koordinációjára törő lépéseket tettek, holott az adópolitika kialakítása kizárólag a nemzeti parlamentek jogkörébe tartozik. Ez az első kérdésem tehát. A második kérdésem a koerzió. Bármilyen kártékony is a saját ügyeink vitelében, ennek az oka, illetve az, hogy beengedtük Görögországot az Európai Unióba, a 90-es évekből tudjuk, hogy történt ez, hiszen Görögországot nem lett volna szabad felvenni és ez pedig súlyos kérdéseket vet fel. Én szeretem Görögországot, de attól félek, hogy azon feltételek, melyek között Görögországot felvették az európai zónában, illetve a különböző pénzügyi intézetek és pénzintézetek, valamint egyes országok döntései agályosok voltak. Problémákat ö, alakítottak ki, és ez a mai problémákhoz vezetett. A koerzió, amelyel a meglévő szerződések eh, által kialakított pénzügyi kalamajkát akarják kezelni. Oda vezetett, és ez nagyon aggályos, hogy technokrata kormányok, technokrata miniszterei irányítanak, és nem szabadon választott kormányok. Sajnos Barózó úr kijelentése, hogy őt megválasztották, nem győzött engem meg. Akkor, amikor úgy választják meg a bizottság elnökét, ahogy választják. Végezetül az alkalmazott gazdasági módszerek nem módszertani kérdést vetnek fel, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan működik a folyamat. Senki nem vizsgálja meg az okokat. És attól félek, hogy a növekedés problémáját nem lehet megoldani, csak hogyha deregolálunk, és több esélyt biztosítunk a kis és középvállalatok számára. Hozzá szeretném még tenni hogyha folyamatosan azt kérjük, hogy nyújtsanak nekünk pénzt, tehát megadóztatjuk a pénzügyi világot, ez nem lehet a megoldás. A CCTV javaslat, a tranzakciós adó semmilyen módon nem fogja tudni befolyásolni azt a tragédiát, amely az ifjúság körében jelentkezik, hiszen van, ahol 50%-nyi munkanélküliség egyes területeken. Ez valószínűleg a szélső jobb és vélhetőleg a szélső bal növekedéséhez vezet, és még egyszer mondom, hogy amivel most szembenézünk és amiről holnap vitázunk, nem egy olyan szerződés, amely stabilitást, a koordinációt vagy a növekedést szolgálja majd. Nem. Sokkal inkább a, a rossz kormányzást fogja erősíteni, az eltérő véleményeket, szélsőséges véleményekké alakítja át, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a demokrácia hiányt kell Európában megoldani. Attól félek, hogy azt kell mondjam, mondanom, hogy itt a mai ülésünken senki nem beszélt az igazi problémákról, ezek pedig a meglévő szerződések. Köszönöm szépen. Phil, tudom, hogy a gazdasági dialógussal kapcsolatban akartál válaszolni, de előbb a kérdezők sorát folytatjuk. Litvániából Glavekes úr, a pénzügyi és költségvetési szakbizottság elnöke kért szót, és kap is szót, ha itt van. Itt van ő, Glavekes úr. Okay. Um, I'll put that to one side in case, uh, in that case from the Nos, ha nincs itt, akkor a Cseh köztársaságból Sepcsik úr, az Európai Szakbizottság elnöke kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak engem, és megszervezték ezt a találkozót. Biztos vagyok benne, hogy ezt a párbeszédet az egy másik alkalommal is folytathatjuk, és a következő alkalommal is egy más elegülésre ülésre meghívják a nemzeti parlamentek képviselőjét. Kicsit skizofrén helyzetben vagyok, mert a kormánypártot képviselem, amely a második legerősebb párt a szenátusban, de nincs többsége. Engedjék meg, hogy néhány információt adjak a cseh köztársaságról. Mint tudják, a cseh köztársaság a fiskális paktumot még nem fogadta el. Ennek ellenére törvényt készít, amely többé-kevésbé ugyanebben a szellemben készült, a költségvetési fegyelem támogatásáról van szó, ezt a vitát már régóta folytatjuk, még a görög válság előtt kezdtük el. 2010-ben voltak nehézségünk a banki bankrendszerrel, néhány bank nem megfelelően mérte fel saját magát, de most mára sikerült itt előrelépni érdemes a cseh tapasztalatokat megvizsgálni. Nagy árat fizetünk érte, de sikerült a nehézségeinket kézben tartani, sőt, még támogattuk is a nemzetközi valutaalapon keresztül azokat az országokat, amelyek súlyos nehézségekkel küzdenek. Ami a gazdaságirányítást irányítást illeti, brit barátunknak szeretném mondani, hogy az európai szemeszter nem lehet diktátum, nem lehet diktálni, megmondani az országoknak, hogy hogyan kell az ügyeiket irányítani. Hiszen itt az EU belüli versenyképességről van szó, van előnyünk a versenyképességnek köszönhetően a válság megoldása csak a versenyképesség és a foglalkoztatás növelésével következik be. A 2020-as célokkal kapcsolatosan ezt már sokszor elmondtuk, több munkahely kell, és növekedés. Ez az irány segít minket a legjobban meg kell szabadulnunk az egységes piacon belül a korlátoktól. Az egységes piac az integráció legnagyobb értéke. Ami a pénzügyi tranzakciós adott illeti, ez az Európai Parlament költségvetését növelni fogja, de szerintünk ez nem megoldás a válságra. A vagyonadó sem. Nem lesz megoldás. ami a vagyonadót illeti, nem hiszem, hogy erre szükség van. A viták legitimek, de szerintem a sikeradót nem szabad itt elfogadni. Egyébként örülök annak, hogy a jövőben is lesznek viták. Elnök, most pedig az ír szenátust, szenátus kap szót, Thomas Byrne. Köszönöm, elnök asszony. Néhány szó szólnék az ír helyzetről, és az eurotagságunk óta eltelt időszakról. Az ír fiskális helyzet 2008-ig összhangban volt a Sixpack mostani céljáival sikerült a gazdaságot megfelelően irányítani, de gondoltuk, de azóta kiderült, hogy nem megfelelően irányítjuk a gazdaságot. Több kolléga szólt arról, hogy vissza kell térni a gazdaság növekedéshez, és meg kell szüntetni a munkanélküliséget, főként a fiatalok munkanélküliségét. Ez fő téma Írországban, ahogy Romániában is. Egyébként a fiskális kompaktról Írországban valószínűleg népszavazást kell tartani. Az európai család most a fiskális fegyelem bevezetésével foglalkozik, de úgy látom, hogy nem ugyanilyen sürgős a növekedés előmozdítása és a munkanélküliség megoldás, megoldása. Fiskális kontroll van, de fiskális unió nincs. A fiskális unió előnyöket hozna, és Egyébként ezek a transferek annak idején sok hasznot hoztak, ami az szabályozás illeti Európában a fiskális kontrollt mozítják elő, hiszen van egy központi bankunk, de tudjuk, hogy mindez milyen problémát hozott az elmúlt években. A másik kérdés a demokrácia. Ez a mi útmutatónk, de nagyon sok rendelkezés nem erre mutat, ami a költségvetés tervezetek beterjesztését illeti, jó a költségvetés tervezet, de ez radikális változás lesz Írországban és az EK-ban is. Az ír költségvetési folyamat eljárás nagyon demokratikus alapjában véve a politikai ciklus a költségvetésre összpontosít, és a költségvetést a parlamentnek kell megszavaznia. De tavaly rossz tapasztalatunk volt, az ÁFA emeléséről inkább a német parlament döntött, mint az ír parlament, az ír költségvetés a demokratikus eljárások alapvető része, és ezt nem veszíthetjük el, mert különben az emberek elvesztik hitüket Európában. Elnök, következő. A gazdaságpolitikai bizottság alelnöke a bulgár parlamentből kap szót. Kedves kollégák! polgárparlament megbízta a kormányt arra, hogy tárgyaljon és aláírja a stabilitási paktumot. Egyetlen egy feltételünk volt, ez pedig az, hogy ne vezessen az Európai Unióban ez adóharmonizációhoz. Ne legyen adópolitika harmonizáció sem. Bulgáriában már 2010-ben módosítottuk a költségvetési jogszabályokat. Két százalék bocsánat, mintegy 33 százalékos a költségvetési hiány a GDP arányában. Nagyon sokat tárgyaltunk erről Bulgáriában, de mégis a társadalom olyan intézkedésekre figyelt, amelyek eh, az országban ezeket, eh, ezt a problémát enyhítették, sikerült megállapodnunk. Az adóharmonizáció viszont azt jelenteni, hogy nem. ezeket a célokat nem tudnánk eh, megvalósítani. Bulgáriának sikerült a költségvetési deficitet 2011-re csökkentenie, 1,3% lesz a GDP arányában, most már 19%-os az eladósodottsági ráta. A fiskális szabályok természetesen a bolgár állampolgárok vállára helyezte volna sajnos a terheket. Az egyik legnagyobb ellenségünk a súlyos recesszió. Az országnak meg kell tennie mindent azért, hogy a gazdaságát szerkezet átalakításon sikerrel vezesse végig, és olyan intézkedéseket hozzon, amelyel a jelenlegi hiány csökkenjen. A kérdésem az az, hogy olyan mechanizmusokon túl, amelyek a fegyelmezetlen országokra vonatkoznak, nem kellene megtalálni a lehetőséget arra, hogy ösztönözzük azokat az országokat, amelyeket példaként lehetne a pénzügyi fegyelmük miatt állítani a többi elé. Önök is tisztában vannak azzal, hogy függetlenül attól, hogy milyen fiskális intézkedéseket fogadunk el, e illetve önök fogadnak el a e házban, mi Bulgáriában nem tudjuk a növekedést ösztönözni. Bulgária az egyik legjobban teljesítő ország a növekedés terén, de ez még nem elég sajnos. Úgy gondolom, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyel ösztönözzük az ilyen országokat, az, az igen pozitív lenne. Világosabban kell látni azt is, hogy mi van akkor, hogyha a nemzeti parlamentek nem fogadják el a javasolt intézkedéseket a bizottság által javasolt intézkedéseket, és ez hogyan befolyásolja a költségvetési eljárásokat. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Parlament nevéből pedig e, Szilvi már készen áll, és gondolom, hogy be is tud számolni a legfontosabb kérdésekről. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy kár, hogy Kessúr elment, mert pontosan ezt szeretnénk elkerülni, hogy ne beszéljenek az emberek egymással. Én voltam kollégáim támogatásával az úgynevezett gazdasági párbeszéd jelentője. Nagyon egyszerű célja volt ennek a párbeszédnek. Közgazdászok erre azt mondanák, hogy a külső a nemzeti politikák külső feltételeinek figyelembevétele volt. Jelenleg Európában nincs olyan hely, ahol beszélhetünk, e, diskurálhatunk, diskurálni, ahol nincs beszámoltathatóság és nincs e, ellenőrzés. Csak a, a pénzügyminiszterek felelőssége az, hogy ide jöjjenek és elmondják, hogy mit tesznek az országokban. Mitől félnek? Kérdezzék már meg Mr. Kestől, hogy mitől fél? Miért gondolja azt, hogy e, a demokrácia, a közvita, a vita nemzeti kerekete között kell, hogy maradjon. Egy olyan világban, ahol az, az interdependencia már napi valóság. Ha rossz döntéseket hozunk, akkor London City összeomlik. Ha az eurozóna valamit rosszul lép, akkor lehet, hogy nekik kell a következményeket viselni. Ez a gazdasági párbeszédnek a lényege. Vagy azt mondja az ember, hogy hazamegy, hogy mindent itt akarunk szabályozni, ami Nagy-Britániában történik, vagy azt mondhatják otthon, hogy azok, akik ugyanahoz az unióhoz tartoznak szerződésekkel, amelyeket ott is alá írnak, meg lehet egymással beszélni. Végre pedig szeretnék valakivel beszélgetni, nem pedig egy nem itt lévő kép, nemzeti képviselővel, aki az EP-t kritizálja. Köszönöm szépen. A következő a belga parlamentből az ottani költségvetési bizottság elnöke Görkens kollega. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy alkalmunk van együtt vitázni, annál is inkább, mert Belgiumban az ellenzéket képviselem de egyébként Belgiumban többségben vannak azok, akik, az, akik Európa támogatók, és a gazdasági, a fiskális, szociális, környezetvédelmi harmonizáció mellett vagyunk. Egyébként kollégáim többségétől az én véleményem sem tér el. Az EP-ben végzett munkát illetően, és a, az előadók által ismertetek, ismertetett kérdések szerint el kell mondjam, hogy a két szabályozás, rendelet, javaslat arról szól, hogy hogyan kell egyeztetniük az államoknak a szociális partnerekkel, például a fizetéssel kapcsolatos intézkedéseket, valamint a különböző közszolgáltatásokat hogyan kell megszervezni, és vigyázni kell arra, hogy ezeket ne veszélyeztesse semmi, sem a mutatók, sem pedig a korrekciós mechanizmusok, amelyeket majd a bizottság fog megállapítani, bevezetni. Ami a timingot, a, az ütemezést illeti, a nemzeti parlamentek részt vesznek a nemzeti költségvetési vitákban, és szükség van arra, hogy a parlamentek, ahogy ezt egyébként a bizottság mondta, rendelkezzenek a szükséges jogkörökkel, nem szabad itt rövidlátónak lenni, vagyis a nemzeti költségvetési vitákban az ütemezést figyelembe kell venni. A költségvetési elemeket és a szociális környezetvédelmi foglalkoztatási és a munkanélküliség elleni intézkedéseket egymással harmóniába kell hozni. Vannak itt még más fontos kérdések is. Úgy emlékszem, hogy erről nem volt szó. A bizottság foglalkozik a módszerekkel, a paraméterekkel, amelyek alapján értékelni fogja a követ, különböző országok helyzetét, és ezen az alapon fogja a korrekciós intézkedéseket is megszabni. Van egy másik elem. Mi történik akkor, hogyha az államok betartják ezeket az intézkedéseket, de továbbra is nehéz helyzetben vannak? Mások esetleg nem követik az ajánlásokat. Nem tudom, hogy az ezzel a két helyzettel számot vetnek el. Szeretnék magyarázat kapni. Mi történik azzal az állammal, amelynek jogbiztonságra van szüksége, mert már a fizetésképtelenség határára érkezett. Mit értenek önök ez alatt? Szeretnék magyarázatot kapni erre. Ami pedig a rendelettervezetet illeti a megerősített költségvetési felügyelettel kapcsolatosan a nehéz helyzetben lévő államok esetében. A súlyos nehézséget talán pontosabban kellene definiálni. Mi az, ami alapján megállapítják, hogy egy állam súlyos nehézségekkel küzd, vagy súlyos helyzetbe került? Milyenek a kritériumok, mik szerepelnek ezen belül? Egyébként én is úgy gondolom, hogy létre kell hozni egy alapot a nem felhasznált strukturális alapokból az infrastruktúrákba való beruházásra. A miniszterek tanácsa is közbe kell, hogy tudjon lépni a bizottságon túl, ha szükséges. Kérdezem, hogy milyen mozgástér létezik az EP a tanács és a bizottság közötti vitákban, ami a rendelet tervezetet illeti. Attól fogva, hogy a rendelkezéseket bevezetik a szerződése kapcsolatosan, akkor még mindig van értelme az új költségvetési szervezetnek, ha közben a többi intézkedést meghozzák? Szeretném ismerni a véleményüket erről. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Giancarlo Giorgetti, Költségvetési Bizottság elnöke Olaszországban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is néhány észrevételt szeretnék tenni az európai szemeszterről, hiszen az európai tapasztalatok alapján szólhatok, amelyek úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak. De természetesen nem lehet egy az egyben lemásolni a valóságot az egyik országban, a másik országban, hiszen minden országban más-más a helyzet, más-más módon tervezik a jövő célokat elérni. Például Olaszország esetében a stabilitási terv és a konvergencia terv, amelyet múlt évben határoztak meg, teljesen más fajta politikát határozott meg, nem csak az európai szankciók tekintetében, hanem a piacok is rosszul árazták be az olasz állampapírokat, és a német állampapírok és a mi állampapíraink közötti különbsége híres hírhet spread egyre csak nőtt, is. ezért a kormányunk úgy döntött, hogy intézkedéseket kell tenni. Tehát nem csak az Európai Bizottságtól jövő jelzésekre figyeltünk, hanem már sokkal korábban a pénzpiacok félreérthetetlen jelzéseket küldtek nekünk, olaszoknak. A hitelminősítő ügynökségek minősítését is figyelembe kellett venni. Olaszország az elmúlt időben pénzügyi fegyelmi intézkedéseket vezetett be, de közben az államadóság jelentősen nőtt, és éppen ezért egy olyan módosítást tervezünk bevezetni, amely szer alkotmányos rangra emeli a költségvetés kiegyensúlyozott voltának célját. Tehát teljesen világos ez a célkitűzés. Engedjenek meg ugyanakkor egy, egy pontosítást, hiszen a célok elérése és a célok elérésének feltek, áttekintését végző szervezet egy teljesen független szervezet, mely bár a parlamentnak tartozik elszámolással. Ugyanakkor a módszertan a módszertan tekintetében látjuk, mi a helyzet, ám ami a növekedést illeti. Más-más elképzeléseink vannak. Nemzetgazdaságaink nagyon különböznek, és éppen ezért nem lehet egy standard növekedési mintát előirányozni. Mondok egy konkrét példát. Például mi hiteleket illeti. Vannak előírások egyes hitelrendszerekre, de más országokban a hitelrendszer másként működik, például az angol száz hitelrendszer teljesen másként működik, mint az olasz. Hiszen Angliában vannak kisebb úgynevezett szövetkezeti bankok. Köszönöm szépen. Észtországból Tabi Rojvas, az Európai Ügyek Bizottságának tagja szólal fel. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Azt hallottuk, hogy Finnország az az állam, amely mindig és mindig teljesítette a kritériumokat. Hát el kell, hogy mondjam, nem csak Finnország, hanem Észtország és Svédország is olyan országok voltak, amelyek betartották a stabilitási kritériumokat, bár, és jól lehet, Svédországbe sem vezette a, um, az eurót. Ráadásul Luxemburgot is meg kell említeni. Nos, ezen 27-ből 4 tagállam tapasztalata azt mutatja, hogy csak úgy lehet fenntarthatóvá tenni a gazdaságpolitikát, és csak így lehet a növekedést előbbre vinni. Nem a múlt adósságait törlesztjük. Fegyelmezetnek kell lennünk, függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények vagyunk, és a pénzt meg kell számolnunk, főleg az adóforintokra kell figyelni. Az Európai Unióban van egy állam, ahol 30-szoros a GDP, de a bér csak 2-3 szorosa ennek. Fentartható ez? Nem. Minden politikus szeretné a tanárok és a orvosok bérét megemelni, de a nagy államférfiak kimerik mondani, sajnos erről már nincsen lehetőség. Múlt csütörtökön Észtországban döntöttünk erről. És múlt, csoma, múlt csütörtökön egy gazdag állam és büszke lehetne azokra a segélyekre, amelyekről jövő csütörtök, múlt csütörtökön döntöttünk. De fontosak a strukturális reformok is. Máma kell ezeket a reformokat a krízisben végrehajtanunk, megvalósítanunk a választók, nehéz időkben jobban figyelnek már ránk. Minden állam más-más helyzetben van, és nem lehet az egyik ország tapasztalatait egy az egyben átvinni egy másik országra, de hogyha megvizsgálom a helyzetet a tagállamok között, úgy tűnik nekem, hogy kijelenthetjük, hogy amennyiben az adórendszer egyszerű és a költségvetés kiegyensúlyozott, akkor az állam sora jól megy. Sok állam van, akik új vagyonra leltek, azáltal, hogy új szabályokat vezettek be, és kevesebb kivételt irányoztak elő. Erről is gondolkoznunk kellene. Így van, valóban most megyünk tovább az északi részen. A Finn pénzügyi bizottság elnöke szólal fel. Köszönöm szépen, elnök asszony, és tisztelt kollégák és Az államadóság válsága, a szuverén adósság nagyon szomorú történet Európában. Az oka az az, hogy öm, a, a fals eh, kénzi eh, kénzéi proféták mondták meg, hogy mi lesz a jövő, és ez vitt minket a válságba. A nyereség helyett eh, ez volt a tanácsnak eh, az eredménye. Két probléma van eh, az euróval kapcsolatban. Az egyik az az, hogy nem tükrözi a különböző országokban a megfelelő kamatlábakat. A kamatlábaknak már 2008-ban legalább 8%-nak kellett volna lennie. Most pedig úgy gondolom, hogy megpróbáljuk lenyomni a kabat, kamatlábakat, és az hosszú távon nem épp. Segít a most pillanatnyilag, de nagyon veszélyes lehet a jövőben. Ha megnézem a bizottság munkáját, akkor, amikor az eurobondok kötvényeket akarták bevezetni, akkor minden ország számára alacsony kamattal vezették volna be, ami nem volt reális. Ez is morális kockázat és nagyon nagy bajt idézhet elő. Úgy gondolom, hogy a bizottság talán nem érti, hogy hol a probléma. A második dolog, ami nagyon furcsa bizottsági javaslat volt, az a közös európai hitelügynökség. El tudom képzelni, hogy a bizottság lenne ott a, az igazgató tanácsban, és azt mondanák, hogy melyik országnak milyen magas legyen a besorolása. Úgy gondolom, hogy a valóságot kell a szemünkkel látni, nem pedig a képzelet világát. A kereskedelmi deficit és a különböző euróországoknak a fizetésmérleg hiánya az, amely a problémát okozza. Az Európai Központi Bank bizonyos országokból transferál pénzt más országokba, és nincsenek figyelmeztető jelek eljutunk majd oda, hogy ha nem lesz rendben a fizetési mérlegünk, akkor nem lesz pénz. A válság magját kell megoldani, nem pedig mindig rohanni, és utólag valamilyen eszközzel megoldani éppen probléma. Ennek alapján azonban mégis úgy gondolom, hogy a javaslok, a költségvetési ellenőrzés az országok, a nehézségben lévő országok felmérése a jó irányba mutat. De a növekedés és stabilitási paktumnak működnie kellett volna. De mivel nem működött, most megpróbálunk valamit csinálni. Ez nagyon bürokratikus, de mégis láthatóan ez előretett lépés. A cél az az, hogy megpróbáljuk a stabilitást az eurozónában és egész Európában erősíteni. Ha szabad elmondani, Finországban nagyon jó rendszer van, megvan a költségvetési keret, ez négy éves, és nagyon komolyan megvizsgáljuk négy év múltán, hogy egyensúly van-e, vagy sem. És ez működik. Tehát előre tervezünk, időben hozunk döntéseket, akkor figyelni lehet a saját, akkor kap, karban tartatja az ember a saját gazdaságát. A, bürocságban, a bizottságban viszont minden nagyon bürokratikus, és korlátozott források állnak lehetőségre. Világos prioritásokat kell tehát a bizottságnak munkája során meghatározni. Ha megnézzük a különböző országokat, ahol nincs deficit, ott jó. Az is jó, hogyha az országok között is van tárgyalás, de hát a bizottság ebben nem nagyon vesz részt, mert nem olyan bölcsen tölti az idejét. A költségvetési problémákkal jelentkező, rendelkező országokat is nagyon alaposan meg kell vizsgálni. De mégis a nemzeti költségvetés és a bizottság jogköre között, felhatalmazásai között lesz ö, probléma, amit majd fel kell oldani. Meg kell nézni, hogy mi az, ami európai szintre tartozik, és mi az, ami nemzetire. Többször említettük már a 0,5%-ot. Ezt hogyan számították ki az eurókötvények 0,5%-át? Attól tartok, hogy ez egy soha véget nem érő történet lenne a kritériumokkal. Durván mégiscsak látni kellene, hogy merre tartunk, hogy mindenki érte, és mindenkinek értenie kellene a folyamatot és ezért gondolom, hogy azok az országok, ahol nincsen egyelőre probléma, ahol e, egy százalékos a deficit, azok is tudjanak reflektálni. De mégis azt mondom, hogy ha mindenki a maga dolgával törődik, és azt megoldja, akkor nem lesz nagy baj. Ez az, amiről fontos, hogy beszéljünk, és természetesen nagyon jó, amit kaptunk a, a bizottságtól, mert azért mégiscsak jelentős gazdasági tudással jelent, rendelkeznek. Sajnos, sajnos már mm. e, csilingel az óra, kezd múlni az idő. A szlovén pénzügyi bizottság elnöke az utolsó hozzászóló. Én... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés ez nekem, hogy itt lehetek és önökkel cserélhetek eszmét. A gazdaságpolitika és a pénzpolitika szorító, nyomasztó, fontos és egyben jelentőséggel teli kérdéseiről. Szlovénia, hogy hazámról is szóljak, hosszú ideig azon tagállamok közé tartozott, akik sikeres um, köz um, állam um, sikeres pénzpolitikát folytattak, alacsony volt az államadóság hiánya, és a költségvetés nem adózott el. De úgy tűnik, hogy az elmúlt évek krízise súlyosabban érintette Szlovéniát, mint más országokat, az állam eladósodása megduplázódott, de ez még mindig a Maastrichti kritériumok alatt van. Ezen felül pedig az államadóság is nőtt. Nos, az új kormány egy programot állított össze, melynek célja a, az állam költségvetésének átalakítása, konszolidálása 2012-ben. A maximális 3%-os költségvetési deficit cél szem előtt tartása előtt. És persze az állam eladósodásának mértékét is csökkenteni kell. Persze ez takarékossági intézkedésekkel jár együtt, mi tűrés tagadás, így van ez, de ugyanakkor gazdaságunk versenyképességét növelni fogja fiskális tekintetben. A személyi jövedelemadót a magas személyi jövedelemadó kulcsokat csökkenteni fogjuk, egy kulcsos adóbevezetésén gondolkozunk, és azon is gondolkozunk, hogy hogyan lehetne a bankokat, pénzintézeteket arra biztatni és bátorítani, hogy adjanak hitelt a kis és középvállalatoknak. Nos, nagyon fontos megemlíteni még az úgynevezett aranyfiskális vagy pénzügyi szabályt. Ezt a szabályt beemeljük az alkotmányunkba, de ez ugyanakkor egy-két kérdést is felvet. Mégpedig, hogy hogyan lehet ezt az aranyszabályt egy alkotmányos szövegben megjeleníteni. Németország ezt már megtette, Svájc megtette, az Egyesült Államok bizonyos mértékig alkalmazza ezt az aranyszabályt, de ezen definíciók mégiscsak különböznek. Eh, Különösen a szint tekintetében, az elfogadható deficit szintje tekintetében a német és a svájci definíciók nagyon hasonlítanak egymásra, de gyanítom, hogy előbb vagy utóbb egy eh, egységesebb eh, definícióját kell majd adni az aranyszabálynak minden EU tagállamban. A következő kérdés, mely nek jelentőségét semmi módon nem lehet lebecsülni, és mely tekintetében örömmel fogadnék választ az önök részéről a következő. A monetáris unió nem az egyetlen fogalom, amelyet hallunk folyosói beszélgetéseken, nem. A pénzügyi unió, fiskális unió fogalma is elelhangzik folyosókon, elcsípjük-e felvetéseket. De hát szükség volna, mondom én, a fiskális unió definíciójára. Az EU már többször megpróbálta definiálni ezt. Azáltal is, hogy a iparűzési adót, illetve a cégekre kivetett adót harmonizálja, és az ÁFA rendszert is harmonizálja. Köszönöm szépen. Very much. Now, uh, it was for... Köszönöm. Úgy irányoztuk elő, hogy én röviden összefoglalót tartok, de nagyon sok kérdést tettek fel, főként a az előadóknak. Én azt javaslom, hogy először nekik adjuk meg a szót, hogy gyorsan válaszoljanak a jelentésükre kapcsolatos kérdésekre, majd pedig a, az általánosabb kérdésekre adjuk meg a választ. Angolul fogok beszélni, hogy időt nyerjünk that were specific, uh, specific questions to, to... Konkrét kérdések is voltak az én általam elmondott beszámolóval kapcsolatban. A va- valódi konvergencia kérdése merült fel, az, hogy hogyan lehet lehetőséget tekinteni a strukturális deficit kérdésének megoldására. Hát ez valós probléma és nagyon fontos a módszertana is. Úgy gondolom, hogy ki kell közös irányokat, közös felfogásokat alakítani ezzel kapcsolatban. A makroökonomiai egyensúly dimenziója a hatos csomag új dimenziója. Ezzel kapcsolatban azt kell lássuk, hogy a belső piac hogyan alakul ki Európán belül a belső piacnak a mozgása, hogy meg kell értenünk például olyasmit, hogy Svédország, Hollandia, Németország és Luxemburg miért tud következetesen többletet termelni, még, a, ahogy mondta valaki, még 20 másik országnak folyamatosan deficitjei vannak. Néhánynak óriási deficitje. Valószínűleg meg kellene nézni ennek az igen a belső piac eltérő működésének okait. És nem szabad a problémákról sem megfeledkezni a nemzeti politikába való beavatkozás, vagy a szomszédokéba való beavatkozás, hiszen mégiscsak közös keretek mentén dolgozunk menetrendünkben, és itt az első kérdésre adok most választ, az éves növekedési felmérés kiadása, valamint a makroökonomiai egyenlőtlenségek jelentése mindig megelőzi a bizottság és a tanács politikai orientációit az egyes országok számára a szemeszteren belül. Ezt követi majd csak az, hogy a tagállamok időt kapnak hogy eljárjanak. Mi azt javasoljuk, hogy október 15-én kelljen beterjeszteni a költségvetés tervezetet. Tehát a, mi 30, szeptember 30-a akkor, amikor ezt közé tesszük, és a szeptember 30-ától október 30-ától nagyjából van egy hónap a párbeszédre, a tervek összeállítására, és november 30-án fogadná el a bizottság a költségvetési tervet korlátozva az automatikus szerződés, az automatikus továbblépéseket, és nagyon szigorúan beavatkozna a tagállamok demokratikus működésébe, hogyha ott bármilyen sérelem értené azt. Majd részletesen elmondom, mi lesz a javaslatokkal. Végül pedig a megtérítési alapok, a stabilitási kötvények. Nos, a, bizot, a parlament egyértelmű állásfoglalást mondott ezzel kapcsolatban. El is fogadta a fiskális kompaktra vonatkozó válaszaként, hiszen minket ebbe csak megfigyelőként vonattak be, nem pedig tárgyalófénként. A parlament legtöbb és legnagyobb politikai csoportjainak támogatásával azt kéri a bizottságtól, hogy folytassa a munkát, de koordináljon. Legyenek jövőképek, feltételek az államadóságok kezelésével kapcsolatban. Azt kérjük a bizottságtól, hogy az új szerződés hatályba lépésével a stabilitási kötvények és a zöldkönyv kiadását is ne valósi, biztosítsa, csak így lehet biztosítanunk azt is, illetve csak így lehet elérnünk azt a célt, amit a parlament kitűzött maga elé, amit mi is támogatni tudunk. Ez, amit összefoglalóként elmondhatok most az időszorítása miatt, de ha gondolják, akkor nagyon szívesen beszélgethetünk majd a későbbiek során azokkal a képviselőkkel, akik többet szeretnének megtudni a javaslatokról. Györkensz úrnak, asszonynak. A szociális ügyek és környezeti ügyek területét is meg kell néznünk, és valóban a makroökonomiai egyensúly jelentésben ezteket a szempontokat én szándékomban áll figyelembe venni, csak itt tudunk egy koherens, átfogó véleményt adni az Európai Unióról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elméletileg most vagyunk az ülés végén, úgyhogy nagyon-nagyon röviden kérem jean hogy foglalja össze gondolatait. Merci. Köszönöm. Általánosságában Általánosságban szeretném elmondani, hogy arról szóltak a kérdésfeltevők, hogy hogyan kellene szervezni ezeket a dolgokat, de szeretném elmondani, hogy a parlament nem akarja kisajátítani maguknak a, magának az nemzeti parlamenteket, mi csak európai szintű döntések esetén demokratikus kontrollt szeretnénk, nem akarunk beleavatkozni a nemzeti műveletekbe. Egy másik belga kollega a jelentésemről kérdezett, először neki válaszolok. Nem teljesen osztom azt a véleményt, hogy az állam, ha követi az ajánlásokat, akkor már semmiért sem felelős. Itt az állam demokratikus működését is figyelembe kell venni, de meg kell találni a úgy állt annak, hogy hogyan lehet az ön által leírt helyzetre megoldást találni. Ezt még nem sikerült megtalálni ennek kulcsát. A másik a védelmi intézkedések, vagy védzáradékok, az USA-ban ezt Chef 11-nek hívják, mi ennek a következménye? A befagyasztás akkor, hogyha időre nem tettek eleget a kötelezettségeknek, a másik a zárfolyamok be, vagyis a kamatok befagyasztása, és a hitelezőknek időben tudniuk kell azt, hogy hogyan alakul egy-egy ország helyzete. Tudjuk, hogy mi történik Görögországa, az adósság egy részének elosztása és elengedése hogyan lehet jobban definiálni a súlyos nehézségeket. Mi ezzel foglalkozunk, jobb lenne ezt jobban meghatározni, a súlyos nehézség fogalmát, de ez nem könnyű. A tanács is segítkezik a bizottság mellett abban, hogy megfelelő megoldás legyen, de nehéz ma meghatározni, mi az, hogy súlyos nehézségek. Az egyik kérdés itt a mozgástér, erre nem tudok választ adni. Amióta a válságban a tanács és a parlament közötti tárgyalások nehezek, mert a tanácsban ritkán vannak erőteljes közös álláspontok, a jelenlegi elnökség éppen ezért megpróbálja kibékíteni az ellentéteket. Míg a parlamentben e kérdésekkel kapcsolatosan nem mindig, de leggyakrabban egységes az álláspont a szerződésnek mi az értelme. Én itt kedvesen fogalmazok, ott van az aranyszabály. Igazából, ami ebben a szerződésben foglaltatik, az bele lehet venni az európai jogba. Itt ez a jogi tanulmányok segítségével és a különböző vélemények segítségével majd még tisztázódik. Elnök, Gondolom, hogy nem engem akarnak hallani, hanem Kréner asszony kíván egy-egy, Kréner úr kíván válaszolni. Csak gyorsan válaszolnék, a középtávú költségvetés és a stabilitási program két különböző dolog. Tisztázni kell, hogy hogyan függenek össze a középtávú költségvetés, azt hiszem, hogy a stabilitási programot fogja tükrözni, megjeleníteni a stabilitási programot pedig akkor vezetik be, amikor egy országban további intézkedésekre lesz szükség. A középtávú költségvetés pedig olyasmi, amit az osztrák parlament például minden évben elfogad tavasszal. Középtávú kitekintést folytatunk a parlamentben, és középtávú költségvetést fogadunk el. És a stabilitási programról vitázunk ilyenkor. A középtávú költségvetésnek persze a stabilitási programban megtett intézkedéseket kell tükröznie. Azután az Ausztriát illető kérdést. 3,8%-ban zsugorodott az osztrák gazdaság 2009-ben, azóta azonban növekedtünk, az éves deficitünk 4%-ot ért a múlt év, két évvel ezelőtt, tavaly 3,4 volt, idén 3% alatt lesz, tehát a Maastrichti szerződés ezen kritériumát teljesítjük. Stabilitási programunk negatív kihatással bír majd um, a gazdaságra 0,5%-os GDP erejéig, 2016-ig terjed ez a stabilitási program. Arra a kérdésre, hogy mi a strukturális deficit, nos, az egyik német gazdaságkutató intézet 62 írd és mond 62 különböző strukturális deficitről számolt be, mind az Európai Unió keretén belül, és nagyon csodálkoztak, hogy a német kormány előrukkolt egy 63 strukturális deficit formával, és az eredmény két GDP százalékpontot tett ki. Tehát, hogy a strukturális deficit micsoda, az nem teljesen világos, és ilyen módon nem venném nagyon komolyan, hogy bárki mit mond a strukturális deficitről, hiszen egy százalék, egy GDP százalék föl vagy le meg sem kottyan ami a pénzügyi tranzakcióra kivetett adót illeti, hogyha egy liter tejet vásárol valaki, akkor nálunk 10%-ot fizet vissza, egy Vinerkuk 20%-ot fizet vissza, és hogyha valami fontos dolgot veszél, vásárol valami, ami az életéhez kell, mondjuk opciót vagy részvényt, akkor 0%-ot fizet. Senki nem mondta idáig meg, hogy a tejben vagy a kabádban, tehát nem a Coca-Colában, hanem a kabádban, mi volna az új gonosztól származó, és miért nem adóztatjuk meg viszont a pénzügyi termékeket. Vagy vegyük az adóelkerülés példáját. Az emberek azt mondják, hogy legyenek különböző adóformák, legyen vetélkedés az alacsony adók tekintetében, de hát kinek vonzó, ki tudja kihasználni az alacsony adókat a cégek, illetve a társadalom felső egy, vagy legyen akár 10 százaléka. Ők tudják elkerülni a nemzeti adót. A kérdés pedig az, hogy tényleg a vagyonosokat akarjuk szolgálni, vagy pedig az -e a célunk, hogy világosá tegyük, hogy nekik is részt kell vállalniuk, mégpedig igazságos részt. Köszönöm. Nos, a további 300 kérdésre összesen kettő percben tudok válaszolni. all, and A versenyképesség, a belső piac kiteljesítése kapcsán fontos azért elmondani, hogy 20 olyan intézkedés van a ház előtt, sőt az én bizottságom előtt is nagyon fontosak a vállalkozói tőke és a szociális beruházási intéz- alapok, 18 tehát a belső piacsal foglalkozik, annak a, a felfogásáról, a gyorsutas eljárásban próbáljuk ezeket megtárgyalni. Sokan említették a versenyképességet, belső piacot, a hatos csomagot, a miniszerződést, az Európakton pluszt, nos olyan dolgokat, amelyek először a parlamentben kerültek megfogalmazásra. Tervezen kívül a projektkötvény, a projektkötvény is, az, I, az IAB vagy a, az EU költségvetéstől függ ez majd, megpróbáljuk azonban mégis ezeket nagyon gyorsan előmozdítani. Úgy gondolom, hogy a ház igenis felelős részben a pénzügyi tranzakciós adóért, nem pedig a pénzügyi tevékenység adóért. A ház egyértelműen képviselte ezt, mint mindkettővel pért, pénzt próbálnak generálni, de, és, és azokat a tevékenységeket meggátolni, amit nem szeretnek, de úgy gondolom, hogy valami olyasmivé fog majd ez a gondolat kiérni, vagy megérni, amely mégiscsak egy ilyen, egy kicsit a pénzügyi tevékenység aggódó felé fog mutatni. Volt, aki azt mondta, hogy nincsen elegendő pénzügyi szabályozás. Nagyon sok van, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok kérdéssel foglalkozunk többek között például azzal is, hogy hogyan lehetne koordinálni a makroprudenciális intézkedéseket a tőkekövetelmény irányelben, a szabályozásban. Ezzel is foglalkozunk. Tehát olyan kérdésekkel, mint például az ír probléma, a swap buborékok, vagy a közös szabályok könyve, menny... ezek mind óriási segítséget jelentenek majd a jövőben. A gazdasági párbeszédre újra vissza kell majd térjünk, és kiemelni, hogy Magyarország és Belgium egyaránt meg egyet egyetértett azzal, hogy a megjelenjen a bizottság előtt. Azt mondtam, hogy egyetértett, mert mindkett, mert ez lehetőség, nem pedig kötelezettség. Tehát, hogyha nem értenek együtt a bizottság határozatával, akkor itt lehet a, a nyilvánosság felé elmondani, hogy mit miért tettek, és pontosan a társadalom támogatását is így kaphatják meg, és erre abszolút szükség van pán-európai formában, és hiszen mindannyian egy cipőben járunk, egy ugyanazért a dologért fizetünk, éppen ezért nagyon fontos, hogy az Európai Uniós társadalom kollektív társadalom támogatását megkapjuk ezekhez a kérdésekhez. Végül pedig amit a finn kollega a kamatokkal kapcsolatban mondott, ez nagyon érdekes volt. Persze értem a morális kockázat érvét, de azok, akik eh, a beavatkozó intézkedéseket a programokban benne vannak, azok, szám, eh, azok számára semmiféle értelme nincsen a büntető kamatlábaknak, a válságból ki kell lábalni, nem súlyosbítani azt. Ha azt mondjuk, hogy 120% a fenntartható határ, akkor még mindig van 8 évünk, hogy eljussunk oda, és ezért az adóság visszafizetés fenntartható kamatot kell, hogy kapjon az eurókötvények azt kell megnézni, hogy sikerül a második körbe bekerülnünk, különösen, hogyha rövid távú kötvényről van szó, ahol a morális kockázat és fegyelem kérdése megint csak fel fog merülni. Nagyon-nagyon sok kérdés van jelenleg előttünk, és a jelentések erre vonatkozóan mind meg fognak születni. Nagyon fontos dolgot hangzottunk a vitában, azt is, hogy igenis több Európára van szükség, de azt biztosítani, hogy azt megfelelő időben kapjuk, a megfelelő idő pedig egy sor intézkedése is vonatkozik. Nos, én csak ezt szeretem volna mondani, bár persze sokkal többet is akar, mondhatnék, de mindenkit emlékeztetek arra, hogy néhány perc múlva, itt jelzik, hogy 7 órakor, a képviselői teremben vacsora lesz, Martin Schulz fogja a bevezetőt mondani, és holnap reggel 9 órakor folytatjuk a plenárist ebben a teremben, a stabilitási, koordinációs és irányítási szerződésről a gazdaság és monetáris unió keretében. Kérdés, mi legyen ezután? Remélem, hogy sokan részt akarnak venni a, a vitán, azok közül is, akik ma itt voltak. Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy ezt a sok további percet megtették nekünk, mégis itt maradtak. If, if you want to hang around and be shown where the members' dining room is, then uh, we'll come and do that segítünk abban, hogy megtalálják a képviselők hát éttermét.